Liebe Kolleginnen und Kollegen, guten Morgen, herzlich willkommen. Jó reggelt kívánok! Mindenkit köszöntök szakbizottságunk mai ülésén. Nagyon sok szavazásnak nézünk elébe a mai napon, a napi rendünk szerint. De azért haladjunk a napi rend szerint a pontjaink mentén. Elsőként is el kellene fogadnunk a napi rendet. Három bejelenteni valóm van. Cortinez kolléga azt kérte, hogy a 11-es pontot, amely a szavazás része, vegyük előre, mert ő neki egy másik szakbizottságban témafelelősként jelenése van. Ha ezt nem eh, támadják, akkor az ötös pontként szavazunk majd erről. A saját Mm, bizot saját jelentésemet a végrehajtó hatalomról pedig akkor máshová helyezik. A community approach a különböző környezeti csapások és ember okozta katasztrófák E, ugye erről szavaztunk volna ma, de ezt elhalasztjuk, emlékeznek a vulkán kitörésére, ezzel kapcsolatban merültek fel ezek a különböző kérdések. Holnap egyébként lesz is egy beszámolónk az Izlandra utazó delegációtól, őket meghallgatjuk, és ezt majd az elnök érkezése előttre ütemeznénk Tehát a 18-as pont előtt, a 17-es után 17A pontként. Ez lenne tehát a napi rendünk erre a másfél napra. Tolmácsolás kivá, kivéve lett és észt nyelvvel minden nyelven rendelkezésre áll. Hármas napi rendi pontunk szerint a Florence jelentés már majd 22-én fogunk erről szavazni, a Lange jelentésről pedig július 14-én. Caroline Lucas képviselőtársunk, aki jól ismert itt a szakbizottságban, közvetlenül beszavaztatott a brit parlamentbe, nálunk a zöldeknél foglalt helyet. Gratulálunk neki, a zöldek itt nagyon vehemensen tapsolnak. Elfogadjuk és tudomásul vesszük. Minden jót kívánunk a munkájához. A fa anyagakról szóló jelentést Hassi asszony veszi át, a zöldeknél maradt, tehát nem vész el a jelentés. Bizonyára értesültek arról, hogy az ENSZ főtitkár egy új főtitkár asszonyt jelölt a klíma titkárságra, Figueres asszony személyében, Krisztina Figueres asszony személyében. Minden jót kívánunk, sok sikert kívánunk neki itt a nehéz műveletek eh, eltakarításánál, hiszen eléggé szertefoszlottak itt a legutóbbi klíma csúcson a reményeink. Ugye két hét előkészület van még a Cancúni fordulóig, az új főtitkárasszony tapasztaltnak mondható, 95 óta foglalkozik ezzel a területtel, Kosztarikát képviselte a klímatárgyalásokon, és az Executive Bureau-ban, tehát a végrehajtással megbízott testületnek, és a vezetője volt, a Clean Development Mechanism is az ő asztala volt, a tiszta fejlesztés. Tehát az ő feladata volt. Írtunk egy levelet, neki ebben Ivo de Bornak is megköszönjük az eddigi munkáját, aki mindig is rendelkezésünkre állt, és partnerként mutatkozott. Emlékezzenek arra a videós összejövetel, amit itt a parlamentben tartottunk, Kopenhágában is tanúbizonyságát tette annak, hogy kiválóan dolgozik. Szerettem volna utalni arra is, hogy a bizottságtól a múlt héten kaptunk a klímavédelemre vonatkozóan egy közleményt, Hildegárd asszonytól. A 20 százalék tól való elmozdulásra vonatkozott ez a CO2 kibocsátás tekintetében. Ez egy olyan terület természetesen, amivel foglalkozunk itt a szakbizottságon belül. Azt kell mondanom, hogy kicsit csalódott voltam, hogy nem volt elég bátor a bizottság, hogy a 20%-ot meghaladó célkitűzés tényleg egy kicsit keresztül boxolja, de ebben a vitában úgyis nekünk elég nagy szerep jut parlamentként hiszen aktív szereplők vagyunk, és azok is akarunk lenni a következő hetek vitájában. Filmet készülnek vetíteni, vagy miért történik a sötétítés? Nem, süt a nap, ami nem annyira előnyös ebből a perspektívából, ezért eresztik le itt a sötétítőket. Tehát a bizottság közleménye az ütemterve vonatkozóan Cancunra vonatkozó ütemterv tekintetében, tehát rendelkezésre áll majd. Egy műhely munkára, egy workshopra szeretném felhívni a figyelmüket, amelyet csütörtökön, július 10-én fogunk meghal, megtartani, 9 és 15 óra között, a 2020-as, 2020 EU stratégiára vonatkozóan, Eh, a parlamentnek sajnos kevés mozgástere volt a szakbizottságokban ezzel foglalkozni. Volt egy állásfoglalás a frakciókon keresztül, de az MV szakbizottság kérte, hogy eh, egy workshopot is rendezünk az NGO-kkal, a civil szervezetekkel. Tehát még egyszer mondom, június 10-én az EU 2020-as stratégiájával kapcsolatban, ahol is a fenntarthatóság és a környezet témájában lesz megbeszélés. Corinne Lepage jelentése lesz ez a téma, egyébként is bizonyára mm, majd a, a workshopon fotózni és fog, és szép emlékeink lesznek erről. Jegyzőkönyvünk nincs már a vonatkozóan, ezt a következő ülésre halasztjuk. Úgyhogy térjünk is át akkor a négyes napi rendi pontra. A Spanyolországban látogatást tett Envi küldöttség beszámolója március 22-én és 24-én, illetve a két időpont között jártott a delegáció. Ugye decemberben a kopenhágai csúcs miatt nem volt lehetőségünk elutazni, ezért mentünk márciusban látogatást tenni a spanyol elnökségnél. Az államtitkárral, aki a klímaváltozásért és az eh, környezetvédelemért felel, eh, eszmecserét folytattunk az ambiciózus célkütőzésekről, annak érdekében tartsuk ezen a területen az EU-t, illetve bevezessük a következő lépéseket. De a szervált ültetés volt a központi téma, talán amiatt is, mert március 21-én egy eh, konferencia zajlott nemzetközi részvétellel erről a témáról, Mikolásek és Perejó eh, munkatársaink részvételével, akik workshopokat vezettek. És a spanyol szervát ültetési központot is meglátogatták. Azt kell mondanom, hogy Spanyolország ezen a területen úttörő szerepet vállal, az a jogalkotás, amelyet mi itt elfogadtunk, azt gondolom, hogy azt hozza magával, hogy más EU-s országok is hasonló szintet tudnak majd biztosítani ezzel a kérdéssel kapcsolatban. A képviselőkkel való kapcsolat, akik ott a parlamentben és a szenátusban tagok, nagyon érdekesen alakult. A delegációnkkal sikerült összeülniük. A mezőgazdaság a Zommer jelentéssel kapcsolatban is fontos feladatoknak néz elébe, főleg a, az élelmiszerek címkézésére gondolok itt. Ugye a csomagolásokon feltüntetett összetevők nagyon nagy témaként szerepelt, és a hulladék is ugyanolyan fontos, virulens téma és probléma, amelyet Spanyolországnak meg kell még oldania. Nagyon érdekesnek tartottam a reggeli találkozót a spanyol civil szervezetekkel. Ezeket nagyon jól készítették elő, és utaltak és felhívták a figyelmet a problémákra az az új autópályák, új vasúti hálózatok problémáira és a Natura 2000 rendszerrel összefüggésben felmerülő nehézségekre. Szio de Dal Triallon keresztül, tehát egy Natura 2000-es besorolás alá eső területen keresztül menne az egyik ilyen nyomvonal, és ezért a parlamentnek természetesen oda kell figyelnie, és ellenőriznie kell, hogy az EU-s jogalkotást betartják-e az építkezésnél. A Greenpeace természetesen a hasonló problémákkal foglalkozók foglalkoztak elsősorban a parti szakaszok, tengerparti szakaszok védelmével, Spanyolország nagy nyomás alatt áll, és saját maga is nagy nyomást gyakorol, hiszen az idegenforgalmi célpontok nagy része ugye a tengerparton helyezkedik el. Ez egy olyan terület, amire nekünk is oda kell figyelnünk. A harmadik jelentéstevő a, a Föld Barátai szervezettől a génmódosított szervezetek, a GMO-k és a mezőgazdaság kapcsolatáról szólt. Ezt követően a látogatásunk folytatódott a különböző környezetvédelmi állomások felé. Itt kaptunk az erdőgazdálkodásra vonatkozóan egy prezentációt, megnézhetjük, hogy milyen nagy a jelentősége az erdőknek Spanyolországban nagyon nagy benyomást keltett, amit láttunk. Úgyhogy összefoglalva, a delegáció vezetőként ennyit mondanék el erről a látogatásról. Heten voltunk egyébként a delegációban. Viszont egy megjegyzést engedjenek még meg. Sok delegációt ismerek, nagyon sokszor kaotikusak és nagyon spontánnak mutatkozunk, és itt is az történt, hogy a végén nem is delegációról volt szó, mert a hétből csak kettő tag maradt. A titkárság azt gondolom, hogy a jövőben jó, ha tisztázza, hogy ki tud maradni a végéig egy-egy ilyen delegációs útnak, mert nagyon kellemetlen, hogy a végére szinte eh, diffundál egy-egy ilyen delegáció, és már csak kettő résztvevője marad. Tehát ez nem nagyon szép, és nem tisztelettudó a vendéglátóinkkal szemben. Ezt csak ezért mondanám el. Ennyit a bevezetőmben a beszámolóról. Nem tudom, hogy Kárén esetleg szeretne -e még az erdő, erdők védelmével kapcsolatban mondani valamit, hozzáfűzni valamot. Nem? Akkor ezt tudomásul vettük. És ebben a nagy tagállamban, amely most a soros elnökséget képviseli, elmondhatta a problémáit és egyéb óhaját, sóhaját. Akkor a 11-es pontra, az eredeti 11-es pontra térnénk rá, a végrehajtói hatáskörök gyakorlása. Ebben a témában készítettem a jelentést. Kezdjük meg akkor a szavazást. 15-ös módosítóval kezdünk. Két részben, első rész mellett kiszavaz. Ellene kiszavaz. Ki tartózkodik? Elutasítva. 16-os módosító következik. Mellette kiszavaz. Ellene tartózkodás elutasítva. 17-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. 18-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. Tizenkilences? Igen, tizenkilences mellette ellene tartózkodók elutasítva. 20-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 21-es módosító mellette kiszavaz ellene tartózkodás elutasítva. 22-es két részben. Első rész mellett kiszavaz, ellene, tartózkodás A Második rész mellette, A második rész okafogyottá vált, mivel az elsőt elutasítottuk, mondja itt nekem éppen mellettem a titkárság. Folytatjuk a 23-as módosítóval mellette. Ellene tartózkodás, elfogadtuk. 24-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 25-ös mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 26-os mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 27-es két részben, első rész mellett kiszavaz. No, súgnak nekem, mivel a 24-est elfogadtuk, ezért az első rész okafogyottá vált. Igen, tehát akkor logikus, hogy csak a második részről kell szavaznunk. Ki támogatja a második részt, ki nem, tartózkodik, elutasítottuk. 28-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 29-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 30-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 6-os mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 31-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 33-as alap alján mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Lapozunk. 34-es mellette ellene Ezt ellenőrizzük, jó? Akkor megnyitottam a szavazást, tessék. Abstimmung beendet. Lezártam a szavazást. 24 igen, 28 nem, elutasítva. Hetes módosító. Ki támogatja? és egyébként a 7-es és a 35-ös azonos, tehát mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük ezt is? Jó. Akkor a 7-es és a 35-ösről megnyitottam a szavazást. Abstimmung beendet. Lezártam. Elutasítva. 36-37-es is azonos, itt van egy szóbeli módosító. Ki támogatja a 36-37-est? Ki nem támogatja? Tartózkodnak. Elfogadtuk. 38-as mellette Jó, tehát ez is okafogyottá vált, ez a 38-as, áttérünk a preambulum bekezdésekre. 8-as vált, egyet vissz, az egyes visszavonták, 9-es. Az is okafogyottá vált, 10-es nem vált okafogyottá, úgyhogy az első részről szavazunk, tehát tízes első része. Mellette kiszavaz, szavaz? ellene tartózkodás elfogadtuk. Második rész okafogyottá vált, és a harmadik rész is okafogyottá vált. Utolsó oldal, 11-es módosító, ez is okafogyottá vált. 12-esnél tartunk. Ki támogatja a 12-es módosítót? Ellene kiszavaz, tartózkodnak, elfogadtuk. Hármas módosító mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 13-as módosító okafogyottá vált, 14-es is. Négyes. Ki támogatja? Ki nem tartózkodik? Elutasítottuk. Akkor a végszavazás következik elektronikusan. Megnyitottam a szavazást, tessék, szavazzanak! EPP a 3 zu 4 néppártnál hárommal több a szavazókártya, nagyon kedvesek, hogy ilyen ambiciózusan szavaznak, de túl sok a szavazat a néppárt részéről. Még mindig egyel túl sokan vannak. Jó, most már jó az eredmény. 52 igen, nulla nem és 5 tartózkodás mellett ezt a véleményt egyértelműen elfogadtuk. Köszönöm szépen. Köszönöm a szavazást. Akkor áttérünk a következő napi rendi pontunkra. Bizonyos veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának a korlátozása. Több kompromisszumos módosítónk is van, ez egy kicsit megkönnyíti majd a szavazást, konszolidált módosítóink is vannak az egyes tagok részéről, úgyhogy térjünk is rá akkor a szavazásra, méghozzá a konszolidált módosítóról, az egyesről szavazunk elsőként. Ki támogatja ezt? Köszönöm. Ki nem támogatja, tartózkodik, elfogadtuk. Akkor a kompromisszumos megoldás, kettes kompromisszumos módosítóra térünk át. Ki támogatja ezt, ki nem, tartózkodik, ezt is elfogadtuk. Konszolidált módosító közül a hármas, ki támogatja, ki nem, tartózkodik, elfogadtuk. Hetes konszolidált módosító, ki van mellette, ki nem, tartózkodik, elutasítottuk. Négyes számú konszolidált módosító, mellette kiszavaz, ellene, tartózkodás, ezt inkább ellenőrizzük elektronikusan. Tessék, megnyitottam a szavazást. Abstimmung beendet. Szavazás lezárva. Szűken, de elutasítottuk. 27 igen, 29 nem, ez elutasítva. Ötös konszolidált módosító. Kiszavaz mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. Egyértelműen szerintem, de ha úgy gondolják, akkor ellenőrizzük az ötöst. Elektronikusan tessék. Lezártam. 33 igen, 23 nem. Tehát én innen úgy láttam már, hogy elfogadtuk, de valóban Hatos kompromisszumos módosító mellette kiszavaz. Köszönöm ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Akkor az egyes cikről 13-as módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. következő oldalon a közepénél tartunk, 112-es Sonic féle módosító, ki támogatja. Minden más fogyottá vált. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Ötös oldalra ugrunk. 144-es, Chris Davis féle módosító, ki támogatja a 144-est? Ki nem támogatja? Tartózkodás elfogadtuk. Lapozunk. 145-ös Davis féle módosító, szóbeli módosítóról van szó, a zöldek részéről. Szonik úr nem támogatja ezt a szóbeli módosítót, tehát az eredeti szövegezésről szavazunk. hogyha a hatos oldalt megnézik, akkor három részben kell majd szavaznunk. A zöldek ezt kérvényezték, tehát a 145-ös első részéről szavazunk elsőként. Ki támogatja ezt? Ki ellenzi? tartózkodik, elfogadtuk. Kettes, második rész, ellene, tartózkodás, ezt elutasítottuk. Harmadik rész mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Következő oldal, hetes oldal, tehát 152-es, Davis és Terks módosítók. Ki támogatja ezt?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 25-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Dann Seite 9. 9-es oldalnál tartunk, 179, második rész, raportőrféle módosító, ki támogatja a 179-es második részét. Ellene szavaz. Ezt ellenőrizzük elektronikusan, tehát 179 per 2, tessék. Und The next one needs to be food if it's the whole <laughs> Ein S und D zu viel jetzt. Gut, jetzt geht's. Dann beendet. Lezártam a szavazást. 25 igen, 31 nem, elutasítva. as a lapalján és a 317-esről együtt szavazunk. Erről ki gondolja úgy, hogy támogatja, ki nem támogatja, tartózkodik, elutasítva. Saját maguk is ellene szavaznak, akik megfogalmazták a módosítót? Hát ez érdekes. 190-es. Mellette bocsánat, tehát tízes oldal, 190-es, a lap közepén, Davis féle módosító, ellene, tartózkodás, elutasítva. 191-es mellette, ellene, tartózkodás, rendben, 192-es mellette, okafogyottá vált? Vagy hol, hogy is van ez az egész? Nem kell róla szavazni, az állít. Akkor 193-asra térünk át, mellette kiszavaz. Ellene tartózkodás elfogadtuk. macht uns das Leben leichter. Es geht nämlich ziemlich weit nach hinten. Ezzel jól jártunk, mert nagyot ugorhatunk. 22-es oldalra. Hát ez nagyszerű, nem? Tehát 22. oldal, 50-es alapközepén, a raportőr módosítója, ki támogatja, Tehát 22. oldal, 50-es módosító alap közepén megtalálták? Ki nem támogatja? Tartózkodás, elfogadtuk. Nem tudom, hogy mindenkinek ugyanaz az oldal száma és a sorszámozása, mint nekem? Remélem, igen. Tehát nálam 22. oldal és 23. oldal következik majd. 51-es módosító, az előzőt elfogadtuk egyébként, tehát mellette, ellene, tartózkodás, ezt is elfogadtuk. 274-es, Weston féle módosító, ki támogatja, ki nem, tartózkodás elutasítva. 52-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 53-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 54-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 275-ös mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 277-es mellette, ellene, ezt ellenőrizzük. 277-esről tessék. Lezártam a szavazást. Szűken. 29 igen, 28 nem, de elfogadtuk. Szűken. Aki kimegy, azt megbüntetjük, vagy bűnhődik, hiszen későn érkezik. féle jelenti, módosító 276-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 55-ös a 23. oldal tetején mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A 278-as, 79-es és 80-as egy, egyformák, azonosak mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. Az 56-ost visszavonták, 281-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 57-es mellette, ellene kiszavaz, tartózkodás, elfogadtuk. 282-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 58-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A 283-81-85-ös azonos, mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 286-87-esről együtt szavazunk, mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 61-es mellette kiszavaz, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 62-es, ki támogatja, ki ellenzi, tartózkodik, elfogadtuk. 288-as módosító mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 63-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 64-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 289-es mellette ellene ezt ellenőrizzük. 289-es, tehát elektronikusan tessék. Lezártam a szavazást. Elfogadtuk 32-26 ellenében. Egyértelműen. 292-est ki támogatja, ki ellenzi, tartózkodás elfogadtuk. es 291-es, bocsánat, a következő Emellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 294-es mellette ellene ezt ellenőrizzük. Tehát 294-esről elektronikusan. Abstimmung beendet. Lezártam a szavazást. Ezt elfogadtuk 31 27 ellenében. 296-osra ugrunk, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 67-est kitámogatja, ki nem, tartózkodik, elfogadtuk. Az Annex 3 függelék 3-as függelék, 306-os Sonic féle módosító, amely azonos a 307-essel és a 8-assal. Ki támogatja ezeket a módosítókat? Ki ellenzi? Tartózkodás elutasítottuk. Dann kommen wir zu Änderungsantrag 70. Hetes módosítónál tartunk. Első részről már szavaztunk. A második, harmadik, negyedik és ötödikről fogunk szavazni. Tehát a 70 per 2-ről szavazunk. Elsőként ki támogatja? Ki nem? Tartózkodás, elfogadtuk. Ellenőrizzük? Jó, tessék. Abstimmung beendet. Ja, EPP hat einen zu viel. Lezártam, de a néppártnak egyel több szavazata van. Vegyen ki valaki egy kártyát a néppártosok közül. Szűken 30-28 ellenében elfogadtuk. Harmadik részről szavazunk. Ki támogatja a harmadik részt? Ki szavaz ellene? Tartózkodik. Ugyanaz a többség, úgy látom, de ha akarják, akkor ellenőrizhetjük. Jó. Tehát akkor ellenőrizzük elektronikusan, de szerintem ugyanaz a többség lesz. Abstimmung beendet. Szavazás lezárva. Szinte ugyanaz a többség. Valaki nem szavazott, ezért van csak 29. Tehát szűken, elfogadtuk. Nézzük, még szűkebb lesz a négyes részről való szavazás. Ki támogatja a négyes részt? Ki nem támogatja? Jó, akkor ellenőrizzük ezt is elektronikusan. A négyest nézzük. Abstimmung beendet. Lezártam a szavazást. Hát, kicsit nagyobb a különbség, de elfogadtuk. Ötödik rész. Ki támogatja az ötödik részt? ki ellenzi. Ez egyértelmű volt. Elutasítottuk. es első rész. Ki támogatja? Ki van ellene? Ellenőrizzük. und beendet. Lezártam a szavazást. Nagyon szűken, 29 igen, 28 nem, de elfogadtuk. 311-es a következő, ki támogatja, ki szavaz ellene. Ezt is ellenőrizzük, 311-est, tessék. lezárva, 30 igen, 28 nem, tehát ezt elfogadtuk. 309-es első része. Mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Ellenőrizzük ezt is? Jó, 309-es első részét elektronikusan tessék. Lezártam a szavazást. Hát megérte, 29-29 az állás. Elutasítva ebben az esetben. 314-esre térünk át, első rész. Ez azonos a 313 első részével és a 315-ös első részéről. Hát én nem is értem, hogy ez hogy lehetséges, de hát ez most így van. Úgyhogy a három módosítónak az első részéről együtt szavazzunk, ki támogatja ezeket. Ki ellenzi őket, tartózkodik, elutasítva. Hát vegyék úgy, hogy a 71-es is köztük volt. 314-es második rész és a 71-es második része megint csak együttes szavazásra bocsáttatik. Ki támogatja? Ki nem? Tartózkodás elutasítva. 313-as második része. Ki támogatja? ki nem. Tartózkodik, elutasítottuk. 314-es harmadik része, 71-es harmadik része. Ezeket ki támogatja? Ki nem tartózkodik elutasítva. Lapozunk. 313-as harmadik része ki támogatja ezt, ki nem tartózkodik, elutasítottuk. 314-es, negyedik 71-es, negyedik 313-as, negyedik része, ki támogatja ezeket, ki nem, tartózkodik, elutasítottuk. 314-es ötödik része, 71-es ötödik része, 313-as ötödik része, ezeket ki támogatja, ki szavaz ellenük, tartózkodik, elutasítottuk. 314 per 6. Ki támogatja ezt a hatodik részt? Ki ellenzi? Tartózkodik, elutasítottuk. 71 per 6-os, 313 per 6-os, ki támogatja, ki ellenzi, tartózkodik, elutasítottuk. 313 hetes rész, ki támogatja, ki ellenzi, tartózkodik, elutasítottuk. Wir fahren fort bei 315. 315 második része. Bremt és Merkis módosítói ki támogatja, ki ellenzi. Tartózkodik, elutasítottuk. Van egy pár okafogyottá vált módosító, 319-esre ugrunk, Görling féle, Davis féle 320-as, együtt szavazunk róluk, ki támogatja, ki nem tartózkodik, elfogadtuk. Ellenőrizzük? Jó, tessék, 319-es, 320-asról. Und beendet. Lezártam a szavazást. 32 igen, 25 nem, elfogadtuk. 321-es, 22-es eh, azonos. Ki támogatja ezeket? Ki nem támogatja? Tartózkodik, elfogadtuk. 323-as, 24-es azonos, mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 325-ös, 326-os azonos, ki támogatja, ki nem tartózkodik, elfogadtuk. Lapozunk. 328, 329-es azonos mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 327-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 330-as, 31-es azonos, ki támogatja, ki ellenzi, tartózkodik, elfogadtuk. 332-es, 33-as azonos mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 334-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 75-ös módosító, a jelentéstevő adta be, 20 31. oldal tetején. Ki támogatja? 75-ösnél tartunk, ellene kiszavaz, tartózkodik, elfogadtuk. Azonos a 76-os és a 339-es, ki van mellette, ki nem, tartózkodik, elfogadtuk. akkor a preambulum bekezdésekre térünk át. Egyes, mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 79-es, mellette, ellene, tartózkodás, ezt ellenőrizzük. Tessék tehát. Az SND-től egyel több a szavazat, úgyhogy valaki vegye ki a kártyáját. Jó. Itt az eredmény 31 igen, 27 nem. Elfogadtuk. Kettes. Ki támogatja a kettest? Ellene ki szavaz? Tartózkodás, elfogadtuk. Ötös. Ötös. Mellette ki szavaz? Ellene tartózkodás, elutasítottuk. Hatos mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. A 81-es, 82-es azonosak, ki támogatja ezeket? ki ellenzi, tartózkodik, elfogadtuk. 83-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 84-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. A 85-ös, 86-os azonos, mellette kiszavaz, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Nyolcas mellette, ellene kiszavaz, tartózkodás Szerintem elfogadtuk, de azért ellenőrizzük elektronikusan, tehát 32. oldal 8-as. Und beendet. Ja, 31. Lezártam, 31 igen, 27 nemmel elfogadtuk. 89-es, két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Második rész, ki támogatja ezt, ki nem, tartózkodik, elfogadtuk. Ezzel a végére jutottunk, mert minden más oka fogyottá vált. Úgyhogy akkor a végső szavazás következik. Az ebben a formában módosított tervezetről, jogalkotási állásfoglalásról. Egyel több a néppárti szavazat. Most jó. Úgyhogy lezárom a szavazást. 55 igen, egy nem szavazat, két tartózkodás mellett túlnyomó többséggel elfogadtuk. Úgyhogy akkor mm, végső szavazás a tervezetről elektronikusan. Lezártam a szavazást. 53 igen, senki nem szavazott ellene, egy tartózkodás még egyszer, óriási többséggel elfogadtuk, és gratulálunk a jelentéstevő készítőjének. Ez egy nagyon fontos dosszié, a környezetvédelmi stratégiát, illetően itt az EU-n belül. Jó, hogy itt nekünk is van szavunk a fenntartható gazdaságért, mi is tehetünk az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatban. Most egy kicsit könnyebb lesz. A következő napi rendi pont földközi tengeri, tenger, tengeri környezetének és partvidékének szennyezés elleni védelméről szóló egyezményhez csatolt elfogadása, illetve a tengerparti jövezetek integrált kezeléséről szóló jegyzőkönyv elfogadása. Ki támogatja ezt az állásfoglalást? Ki ellenzi? Ki tartózkodik? egyhangulag elfogadva. Elektronikusan szavazunk még egyszer, tehát aki támogatja, ezt jelezze. Elektronikus szavazás, megnyitom a szavazást. Abstimmung ist beendet. Lezárom a szavazást. 30, 53 mellette senki nem volt ellene, és senki nem tartózkodott. Egyhangulag elfogadtuk tehát azt, hogy a partvidékeket a földközi tenger térségében még jobban védjük. Köszönöm szépen. Ankündigung vor dem Anfang bekommen, dass die, diese A következő napi rendi pont a hetes, az Európai Unió biohulladék gazdálkodásáról szóló bizottsági zöld könyv. Hozé Manuel Fernández a jelentéstevő. Az egyes módosító. Ki támogatja? Ki ellenzi? Ki tartózkodik elfogadva? következő, az egyes kompromisszum, ki van mellette, ki van ellene, ki tartózkodik, elfogadva. Második kompromisszum, ki támogatja a második kompromisszumot, ellene ki van, tartózkodás, elfogadva.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 ellene, tartózkodás elfogadva. 57 mellette, ellene, tartózkodás ellenőrizzük. Tehát a 57-esről megnyitom az elektronikus szavazást. Lezárom a szavazást, 27 mellette, 28 ellene és egy tartózkodás elutasítva. 61 mellette, ellene, nem látom, hogy ki van mellette, elektronikusan. Tehát még egyszer, Elektronikusan megnyitom a szavazást a 61-esről. Lezárom a szavazást. 29 mellette, 23 ellen elfogadva. 60 mellette ki van? Ellene. Tartózkodás elfogadva. 59 mellette ellene, tartózkodás elfogadva. 65-66-os azonosak. Kompromiss 1 fallen die alle weg. Egyes kompromisszum miatt a négyes paragrafus okafogyottá válik. A 67-es mellett ki van? ellene, tartózkodás elfogadva. A 68-as szóbeli módosítóval mellette ki van, ellene, tartózkodás elfogadva. 69 mellette, ellene, ellene, még egyszer ki van, ki van ellene, tartózkodás elfogadva. 70-es első rész, mellette ki van, ellene, tartózkodás elfogadva. Második rész, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Hármas kompromisszum mellette ki van, ellene tartózkodás elfogadva. 74-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 75-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva. 76 mellette ellene, tartózkodás elfogadva. 77 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 81-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 78-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Az Agri 3-as a következő mellette ellene, tartózkodás elfogadva. Agri 4 mellette ellene, tartózkodás elfogadva. Agri 5-ös mellette ellene, tartózkodás elutasítva. Agri 6 mellette ellene, tartózkodás elfogadva, Agri 7 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 8-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 9-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 10-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 12-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, az Agri 12-es, jó, mondja az elnök, 13-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 14-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 15-ös mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. Tehát a 15-ösről megnyitom az elektronikus szavazást. Lezárom a szavazást. 33 mellette, 25 ellen elfogadva. 16-os részenként első rész ellene, tartózkodás elfogadva a második rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva 17-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 18-as részenként mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, második rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Agri 19 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, Agri 20-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 21-es mellette, ellene tartózkodás ellenőrizzük. Megnyitom az elektronikus szavazást a 21-esről. Lezárom a szavazást, elutasítva 24 mellette, 31 ellene, 3 tartózkodás itre, egy mellette ellene, tartózkodás elutasítva, de elektronikusan ellenőrizzük, megnyitom az ITRE egyesről az elektronikus szavazást. A néppárt egyel több szavazatot adott le, úgyhogy nem probléma. 26 mellette 31 ellene elutasítva. Itt rekettes mellette ellene elutasítva. re 3 mellette ellene tartózkodás elfogadva. re 4 részenkénti szavazás első rész mellette ellene tartózkodás elfogadva a második rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Ittre ötös mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Az itre 8-as a következő mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. Itre 9-es mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. Itre 10-es mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. Az itre 11 mellette. Ellene tartózkodás elutasítva. Az ITRE 12 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, az ITRE 13 szóbeli módosítással ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadva. ITRE 15 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Az ittre 16 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Az ittre 17 részenkénti szavazás első rész mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Második rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, ittre 18 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, ittre 19 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Preambulum bekezdése következnek, a hármas mellett ki van, ellene, tartózkodás elfogadva második mellette, ellene, tartózkodás elfogadva négyes mellette, ellene, tartózkodás elutasítva ötös mellette, ellene, tartózkodás elfogadva hatos mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Hetes mellette ellene tartózkodás elutasítva. Nyolcas mellette ellene tartózkodás elutasítva. Kilences mellette ellene tartózkodás elfogadva. A tízes mellette ellene tartózkodás elfogadva. 11-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 12-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 13 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 14-es szóbeli módosítóval részenkénti szavazás, első, illetve szóbeli módosítást kitámogatja, ellene ki van, tartózkodás elutasítva. Részenkénti szavazás első rész mellette. Ellene, tartózkodás elfogadva. Második rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, ellenőrizzük elektronikusan a második részt, megnyitom a szavazást. Egy néppárti szavazattal több van. Egy, kártyával, egy kártyát ki kell húzni. Jó, akkor most rendben, mondja az elnök. Ezzel lezártuk, elutasítva a második rész. Tizenötös. Mellette ki van? Ellene, tartózkodás elfogadva. 16-os mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Négyes kompromisszum mellett ki van. Ellene, tartózkodás elfogadva. Ötös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 21-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva 22-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva 25-ös mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 23-as mellette, ellene, Részenkénti szavazás, tehát a 23-as első része mellett ki van. Ellene, tartózkodás elfogadva, második rész mellette. Ellene, tartózkodás elutasítva. 24-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 26 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 28-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 27 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 6-os kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 32-es mellett ki van, ellene, tartózkodás elfogadva. Ellenőrizzük a 32-est, elektronikusan megnyitom a szavazást. Megint egyel több néppárti szavazat van. Egy eh, kártyát ki kell húzni valahol. Jó, most akkor rendben, lezárva, elfogadva. 29 mellette, 28 ellene egy tartózkodás mellett. K. Preambulum bekezdés, szóbeli módosító, rossz kolléga mellette. ellenvetés, akkor erről nem tudunk szavazni. Akkor az eredetiről szavazunk, a K preambulumot kitámogatja az eredeti verziót. Ellene ki van? Elutasítva. El preambulum bekezdés mellett ki van 33-as ellene, tartózkodás elutasítva. 35-ös mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 38-as és 39-es azonosak, ki támogatja, ellene ki van, tartózkodás elfogadva. 37. 37-es. Ki támogatja a 37-est? Ellene. Tartózkodás elfogadva. négyes mellett ki van? Ellene tartózkodás elfogadva. 36-os mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. A rossz szóbeli módosító mellett ki van, aki támogatja az rosszi féle szóbeli módosítót? Ellene ki van? Tartózkodás elutasítva. 40-es mellette? Ellene? Tartózkodás elutasítva. 41-es a szóbeli módosítóval. Ki támogatja? ellene ki van, tartózkodás elfogadva. 42-es mellett ki van, ellene, tartózkodás elfogadva. 43-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Ellenőrizzük a 43-ast. Lezárom a szavazást 29 mellette, 28 ellene, de elfogadva. 44-es, ki támogatja a 44-est? Ellene, tartózkodás elfogadva. 45-ös mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 46-os mellette ellene tartózkodás elfogadva. A végső szavazáshoz érkeztünk, elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást. Zwei PPE zu viel. Két néppárti szavazattal több van. Még valaki húzza ki a kártyáját. Jó, most rendben. Lezárom a szavazást. 55 mellette, 3 ellene nem volt tar- tartózkodás. Gratulálunk José Manuel Fernandeznek. Gratulálunk. Köszönöm. Item number nine. A kilences napi rendi pont a következő. A gazdálkodók méltányos jövedelme, hatékonyabban működő élelmiszerellátási lánc. Eszter Eranc Garcia a jelentéstevő. Elkezdjük a szavazást. Egyes módosító mellett ki van? Ellene?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 ellene kíván, van, el, a tartózkodás elfogadva, tízes módosító mellett kíván, ellene tartózkodás elfogadva. 11-es részenkénti szavazás első rész mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Második rész mellette, ki van mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 12-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 13-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 14-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 15-ös mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 16-os mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 17-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 18-as részenkénti szavazás első mellett ki van, ellene, ellenőrizzük, megnyitom elektronikusan a szavazást a 18-as első részéről. Lezárom a szavazást. Egyértelműen elfogadva a második rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, a következő a végső szavazás, elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Ne, 54 mellette, 2 ellene nem volt tartózkodás. Gratulálunk a jelentéstevőnek, Eszter Herenc Garciának. Köszönjük a munkát. Ez nagyon fontos pont. A következő napi rendi pont a tízes új fenntartható gazdaság munka, munkahelyteremtő potenciájának kialakítása. Rovanna Plum a jelentéstevő. Gratulálunk a képviselőasszony első jelentéséhez, és így első szavazásához. Egyes módosító mellett ki van, ellene, tartózkodás elfogadva. Kettes szóbeli módosítóval mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, hármas módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, négyes módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, hatos mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, ötös mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, hetes mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, nyolcas mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, kilences mellette, ellene, tartózkodás elfogadva tízes mellette, ellene, tartózkodás elfogadva tizenegyes mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 12-es szóbeli módosítóval mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 13-as szóbeli módosítóval mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 14-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 15-ös mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 16-os szóbeli módosítóval mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 17-es szóbeli módosítóval, a 16-ost ellenőrizzük, mondja az elnök, megnyitom az elektronikus szavazást. Lezárom a szavazást, elutasítva. 30 ellenszavazat, 25 mellette. A 17-es a következő a szóbeli módosítóról mellette ki van, ellene tartózkodás elfogadva. Részenkénti szavazás, első rész mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Második rész mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük a második részt, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 30 mellette, 25 ellene elfogadva. 18-as mellette ki van, ellene, tartózkodás elutasítva. 19-es részenkénti szavazás, első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, második rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 20-as mellette ki van,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 53 mellette, egy ellenszavazat. Gratulálunk a jelentéstevőnek. Wunderbar gearbeitet. Remek, remekül dolgoztunk. A mai délelőtti napirendi pontok végéhez érkeztünk, így önöknek van ideje más dolgokra. Köszönöm szépen az együttműködést, három órakor találkozunk.